So, dear... Kedves kollégák, 6 perccel múlt 9, el kell kezdenünk a munkát. A mai nap első napi rendi pontja a tízedik pont a mai napon az Európai Uniós és közötti megállapodás a vámügyekben történő együttműködés kölcsönös adminisztrív segítségnyújtásról. Ez persze összefügg ezzel az egész megközelítéssel, amit mostanában alkalmazunk. Újfajta kapcsolatokat alakítunk ki Új-Zélanddal. Az előadónk pedig ebben a témában Daniel Kaspári úr. Meg is adom neki a szót. Mint már angolul kezdted, én is angolul folytatom, kedves Bend Valamennyien tudjuk, hogy egy ajánlást fogadott el a szabadkereskedelmi tárgyalások megkezdéséről új zéland Annak érdekében, hogy egy szabad, egy kiegyensúlyozott egyezmény jön létre a, megli, a két, oldali kapcsol, két oldali kapcsolatokat szabályozó kereteket felül kell vizsgálni, és EU és Új-Zéland 8,1 milliárd értékben kereskedett elmúlt évben. Egy szabadkereső megállapodás természetesen fontos. Mindkét fél egyetértett abban, hogy biztonságosabb, kereskedelem barátabb környezetet kell létrehozni, aláírva egy megállapodást a kölcsönös közigazgatási segítségről a vámügyekben júliusban, és ez ez hozzájárul a kapcsolatok erősítéséhez mindkét esetben. Az Európai Unió már több mint 75 egyezményt kötött meg a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról Koreával, Kanadával, Egyesült Államokkal, Kínával, Japánnal is folytathatnánk, ezért itt az ideje, hogy egy ilyen jellegű egyezmény megszülesen egy olyan szoros partnerrel is, mint Új-Zéland. Ezt a mai napon megvitatjuk, hogy az Európai Parlament konszenzus döntését elősegítsük, és úgy gondoljuk, hogy megjósolhatóbb kereskedelem barátabb környezetet kell létrehozni, és ehhez hozzájárul a vámhatóságok együttműködése is, hiszen a hatékonyság fokozására itt is szükség van. Így szeretnénk egyszerűbb és korszerűbb módszereket elfogadtatni, hogy így pénzt tudjunk megtakarítani, és egyszerűbbé tegyük a mindkét oldalon a gazdasági szereplők munkáját. Egyébként pedig azt is segítjük, fel, segít ezt feltárni, az illegális kereskedelmet is az Új-Zéland és Európai Unió között. Kérem tehát a kollégákat, hogy járuljanak hozzá a megállapodáshoz annak érdekében, hogy egy szoros és hatékony együttműködés jön létre a vámhatóságok között EU és Új-Zéland kapcsán. Köszönöm szépen. Valóban egy kedves kis országocska támogatást érdemel, szocialisták és demokraták jó reggelt, elnök úr! Hát a dosszié elakadt a tanácsban, és üdvözlöm, hogy erről beszélhetünk a mai napon, és szavazni is fogunk róla és itt az Európai Unió és Új-Zéland közötti vámeljárásokat szeretnénk felgyorsítani, és így egy surlódásmentes munkát lehetővé tenni. A célja egyébként mindenek előtt ennek a megállapodásnak, hogy bemutassuk a jó együttműködést Új-Zélanddal. Új-Zéland egy megbízható és fontos partnerünk, és úgy gondolom most ezzel a szabadkereskedelmi egyezménnyel is ebbe az irányba haladunk tovább. Ami pedig a megállapodást illeti, itt a kölcsönös segítségnyújtásról beszélünk igazgatási területen a vámügyekben, és egy jogalapot kívánunk létrehozni ezen együttműködéshez. A cél az hogy többek között, hogy a legális kereskedelmet és áruforgalmat megkönnyítsük, a szállítási láncot biztosítsuk, és ezzel lehetővé tegyük az Európai Unió és Új-Zéland között közötti áruforgalmat leegyszerűsítsük. Aztán egyszerűsíteni szeretnénk a jogelőírásokat, de információcserét is javítani szeretnénk ezen az úton, hiszen itt a vám szabályokkal történő visszaélés is megjelenik, és ez ellen fel kell lépnünk, ezt szeretnénk megkönnyíteni. Egyébként pedig szeretnénk a polgárokat is megvédeni, ezt garantálni kell itt a szellemi tulajdon jogok védelmére feltétlenül szükség van, ezt is javítani szeretnénk. A kutatás fejlesztés is előtérbe kerül, új vámeljárásokat szeretnénk értékelni, kialakítani, ezért van szükség a legjobb gyakorlatok cseréjére és az újfajta oktatási módszerek bevezetésére. Én szeretnénk egy szem a munkatársak közötti cserét is kialakítani, hogy ezt meg tudjuk vitatni. Szeretném még mm, rögzíteni, hogy az Európai Parlamentben csak hozzájárulási joggal rendelkezünk, vagyis nem látok okot arra, hogy ezt ne szavazzuk meg, éppen ellenkezőleg a kapcsolatok elmélyítése, az együttműködés elmélyítése szememben rendkívül fontos, és mindenképpen az árucserét szeretnénk megkönnyíteni. Új-Zélandal az ECR nevében Emma McLarken. Jó reggelt kívánok! Pont időben érkeztem. A kollégámat képviselme, David Kavart, aki az árnyék előadó, új-Zéland ügyében az ECR üdvözli a egyezmény megkötését, és a prioritások listáján igencsak előszerepel Új-Zéland. Szeretnénk a szabadkereskedelmi egyezményt kitárgyalni Új-Zélanddal, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy ezt a munkát előkészítsük. Szeretnénk legitim a jogos, jogszerű kereskedelmet elősegíteni és megkönnyíteni, és így szembeszállni az áruk illegális mozgásával erős kapcsolatot szeretnénk EU és Új-Zéland között. Bilaterális megállapodások már vannak, technikai szinten is tanúsítványok kiállításáról, de itt megfelelő új standardeket is létre lehet hozni. Úgy gondolom, hogy ez egy stabil platformot jelenthet a jövőbeli kapcsolatok alakítására, és egyszerűsítsük az FTA tárgyalásokat, és így reméljük, hogy nem sokára sikerül is megkötni. Köszönöm szépen, rövid és pontos. Mint mindig, Buchner úr a zöldek nevében. Talán még rövidebb lehetek az előttem szólónál is. Ez az egyezmény nyilván jó dolog, emögé be lehet állni. Egyetlen rövid megjegyzésünk van az egészen kapcsolatban, hogyha Új-Zélandra utazunk, az első dolog, ami feltűnik, az az, hogy fura módon megkérdezik az embertől időnként, hogy hozzá magával valamit, ami a biobiztonságot veszélyezteti, megkérdezik. Megkérdezték tőlem, hogy tiszták-e a cipőim, és időnként ez vicces hatásokat érhet el, de meg kell érteni, mert ott még vannak olyan állat és növényfajok, amelyek se, sehol nincsenek már a világon. És még a legaporobb dolgok behozatala is hozzájárulhat ahhoz, hogy ez tönkre megy. Gondoljunk csak a földön élő madarakat, ott, akik az fészkeiket oda rakják, és a, a tojások is nehé- veszélybe kerülhetnének. Éppen ezért a fura intézkedéseket is üdvözlendőnek kell tartanunk. Örülök egyébként, hogy ezt a lehetőséget nem korlátozzuk a szabadkereskedelemre hivatkozva. Köszönöm szépen. Ezek után hozzászóló nincs. Az Európai Bizottság nevében Grave úrnak adok szót a Digitex, Tex, az adóügyi főigazgatóságtól osztályvezető, és talán tudnom gyakorlati példákat is említeni. Jártam én is Új-Zélandon delegációval. Eltérő megközelítések vannak, Buchnerről éppen egyet most mondott, de azért a rendszer igen fejletnek tűnik ott a vámügyi rendszer, és most ez hol van szüksége erre az adminisztratív segítségnyújtásra? Az én perspektívámból őszintén szólva Új-Zéland administratív kompetenciáit igencsak fejletnek találtam, Gréf úr. Köszönöm szépen. Jó reggelt, elnök úr, tisztelt előadó, igen tisztelt képviselők. Valóban rövid lehetnék ebben az ügyben mert valamennyien a tartalmat tekintve és az előnyöket tekintve támogatásokról biztosítottak bennünket. Ön is rámutatott, Új-Zéland egy fair partnerünk, és nyilván csak előnyök származnak, hogy abból, ha erősítjük az együttműködésünket ezzel az országgal. Eh, a, mire céloz ez a megállapodás, az az, hogy erősítsük a kétoldalú együttműködést, de arra is emlékeztetni kell, hogy Új-Zéland ismert, respektált, méltányolt, eh, bizalmat élvező szereplője a nemzetközi eh, vámügyi kérdéseknek, gondoljunk csak az együttműködés fejlesztésére, ez túlmutat a bilaterális kapcsolatokon ebben az esetben, vagyis Új-Zéland esetében. Most pedig azokra a pontokra térek ki, amelyek a kapacitást érintik, illetőleg a minőséget érintik a vámhatóságok Új-Zélandon ebben az ügyben ezt bizonyíthatom, hatékony, jól képzett adminisztrációt képvisel, és természetesen, mint már rámutattak, Új-Zéland helyzete is indokolja ezt. Ez a brit tradíciók megjelenésével is magyarázható. Új-Zélandon például az ellenőrzések, az egészségügyi, állategészségügyi intézkedések természetesen magas szintűek. Itt nem csak vámügyekről van szó, bár a vám ehhez hozzájárulhat, de amit itt tehetünk az együttműködés során, az az, hogy mindenhol fellépünk az áruk exportja, importja kapcsán. Ez nem csak az pénzügyi oldalát érinti a dolognak, hanem mondjuk biztonságot is, vagy a termékbiztonságot, de gondoljunk a terrorizmusra, az ellen is fel, fel kell lépni a vámügyekben. Az egyik kiemelt terület a vámügyekben éppen ez az egész világon, és Új-Zéland az együttműködés csak Új-Zélandra folytatott együttműködés csak jobb lesz attól, hogyha tapasztalatokat tudunk cserélni ebben az ügyben. Az adó elkerülés ügye, paradicsomok ügye ide nem, nincs, nincs érintve ezáltal. Elnök úr, ez egy más téma. E, mi most vámügyekkel foglalkozunk itt, nem adóügyekkel, az adó elkerülés, ez egy más terület, az összes kollég, más kollégák foglalkoznak vele. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy véleményt nyilvánítsak ebben az ügyben. Érdekes is le, lenne persze ezt is megtudni ebben az összefüggésben is. Kaspári úr, Daniel. Jó. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat és a bizottságnak is a állásfoglalást. Itt elkezdünk dolgozni a szakbizottságban, és eh, érdekes lenne, hogyha még eh, lenne további hozzászólás, és eh, a következő hetekben, örülök a következő heteknek, én is örülök a következő heteknek. Ami pedig a jelentést illeti, a jelentés tervezetet januárban fogjuk megvitatni, és valószínűleg február 20-án szavazunk róla. Köszönöm szépen az eszmecserét, ezzel rátérünk a 11. napi rendi pontra. Ez is egy rendkívül izgalmas kérdés, egy reformról van szó, méghozzá az Európai Unió saját forrásainak reformja a téma. És eh, éppen a strukturális alapok jövőjét eh, tárgyalják, és rendkívül fontos napjainkban ez a téma. És eh, itt véleményt készítünk a Költségvetési Bizottságnak. Van der Kamp úr az előadónk, viszont ő ma a közlekedési szakbizottságban kell, hogy aktivizálja magát. A néppárti koordinátort kérte meg, hogy adja elő az új pozícióját. Meg is adom a szót a koordinátor asszonynak. Köszönöm szépen. Tehát megkapták a tervezetet, gondolom, és a hat pontot fogok felolvasni, ami fontos az előadónak, és angol is fogom ezt megtenni. Rendben, először is elmúlt héten az Európai Unió parlamentjének elnöke a, a, a, a német sajtóban, az FHC-ben beszélt az EU költségvetésének növelésről, és uh, itt óriási pénzügyi kihívások jelentkeznek a jövőben, úgy gondolom, hogy erről már beszéltek. Aztán a második pont, a jelenlegi vita uh, E, oda vezetett, hogy a Költségvetési Bizottság egy saját kezdeményezési jelentést készített az EU saját forrásainak rendszere vonatkozásában, és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság egy véleményt készít ehhez. A véleménytervezetben rámutatott a legfontosabb pontokra az előadó, és azokat a pontokat vizsgálta, amelyek a leginkább összefüggenek a nemzetközi kereskedelemmel. Elmondhatjuk úgy általában, hogy a saját források reformjának célja, hogy az jelenlegi rendszert egyszerűsítsük, és megtakarításokat kívánunk lehetővé tenni a tagállamok számára és nem szeretnék eközben emelni az EU polgárokra jutó adókat az ÁFA és a GDP alapú befizetéseket felül kell vizsgálni a fenntarthatóság érdekében, és az emisszió alapú járulékok kapcsán elmondhatjuk, hogy meg kell vizsgálni, milyen lehetőségek vannak annak érdekében, hogy a COP21 szerinti kötelezettségünk eleget tegyünk. Az előadó rámutat arra, hogy az importok és a cukorjáradékok rendősen hozzájárulnak az EU költségvetéséhez. A vámügyi rendszert az EU-ban optimalizálni kell, és a hagyományos saját forrásokat nem szabad csökkenteni, és nem szabad a TDI-t felhasználni a saját forrásokra. Az előadó várja az együttműködést a kollégákkal itt a szakbizottságon belül, és egy körű konszenzust kíván alakulni, és két és heteken belül egy végleges véleményt kialakítani. Köszönöm szépen! Ezzel pedig az árnyék előadók kapnak szót Joachim Schuster, a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen először az előadónak az eddig elvégzett munkát. A jelentésen is úgy gondolom, hogy számos pontban meg fogunk tudni állapodni és ez számos közös vonást látok. Az egyik az, hogy a saját források rendszerét meg kell reformálni. Három oka van ennek, tehát egyre több pénzre van szüksége az EU-nak, egyre újabb feladatok kerülnek az EU szintjére, és hát a bevételi bázison is ennek tükröződnie kell. Ezek részben olyan kiadások, amelyek kereskedelmi politikával is összefüggenek. Említsük csak például a különböző befektető beruházási alapokat Afrika esetében, amiket például létrehozunk Másodszor a Brexit a bevételi bázist, az alapot azért csökkenteni fogja, ezt tudnunk kell, ezért pénzpolitikai kihívások jelentkeznek, és amit elhangzott, eh, arra számíthatunk, hogyha továbbra is sikeres kereskedelmi politikát akarunk, akkor bizony csökkenni fognak a vámbevételeink, mert a kereskedelmi politika egyik célja éppen az, hogy a vámokat csökkentsük. Ezért aztán a saját források rendszerének nem csak reformjára van szükség, hanem kiterjesztésére, és ezért a magas szintű szakértői csoport javaslatait is érdekesnek tartom. Főleg ott látják a saját források lehetőségeit, ahol az európai kooperáció révén jönnek létre új források, tehát egy többletértéket látunk az európai együttműködés révén, és hát az európai egységes piac működőképességét is javítani szeretnénk. Ez, ez olyan, ahol például adóügyekben új bevételek generálhatók, a közös vállalati adóztatás, vagy koordináció a vállalatok megadóztatásában lehet egy példa társági adó területen egy további pont, ami mondjuk egy kicsit túlmutat azon, amit eh, elmondott az előadó, hogy minden nemű engedményt megszüntetnénk, hogy ez a rendszer tényleg eh, jól működjön, és eh, a jelentésben az is megtalálható, amit most mondok, az EU vám rendszerének a javítási lehetőségeket tényleg, amik, meg a javaslatokat, amik itt megszülettek a javításra, tényleg csak is végre, mondjuk az adóelkerülés ügyében, stb. Ez ellen fel kell lépni. Mint mondtam, számos közös vonást látok, várom a vitát és biztos vagyok abban, hogy a végén nagyon jó vélemény születik a saját források rendszeréről, Buchnerről, az öldek nevében. Mi is jó részt egyetértünk a tervezet legfontosabb pontjaival. Egy apróságot megemlítenék még. A negyedik pontban az szerepel, hogy az adó, vagy vámat, <laughs> milyen nevet adok neki, hát a fenntarthatóság és az emissziók ügye, a kibocsátás ügye is fontos szerepet kell, hogy kapjon. Ez olyan rendszert tesz lehetővé majd, amelyet mi már sok-sok éve javaslunk, ugyanis a tanúsítványozási, rendszer a CO2 területen, amivel már rendelkezünk, az kiegészíthető további járulékokkal, energiaimport esetében például emlékeztetni szeretnék arra, hogy az EU-ban 400 milliárd eurót költünk évente energiahordozók importjára. És hogy ezt jobban megnézzük, és jobban figyelembe vesszük itt, hogy mi, milyen klíma hatásai vannak ennek, ez egy fontos dolog, és ez egy jó megközelítési pont. Tehát a részletekben nem értek egyet az előadóval, tehát hogy itt alapvetően az EU bevételeire kéne korlátozni. Én azt mondom, hogy célzottan kéne beszedni a pénzt és kivetni a járulékokat, ahol javítani szeretnénk konkrétan a klímánkban. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adok szót. Luca de Carelli úrnak, a DG Trade-től. A négyes pontot tematizálnám még egyszer. Régóta beszélünk a járulékokról, széndiokszid adóról importra kivetetten. Lehet, hogy a DigiTrade-től meghallhatnánk azt, hogy önök milyen lehetőséget látnak különösen a WTO szabályozásainak kontextusaiban, tehát hogy hol van játékterünk, hol nincs. És jó lenne, hogyha ezt egy kicsit még pontosabban tudnánk összegezni. Azt gondolom, hogy ez egy fontos momentum, fontos ugyanolyan játékszabályokat teremteni, és a hatos pont a TDI bevételeket nem stabil forrásokként tekintik, hanem forrásokként. Hát érdekes lenne megtudni azt, hogy ezek a források milyen magasak, hogy vannak-e nagy ingadozások, illetve itt mi a helyzet. Most a bizottságnak adom meg a szót, miután feltettem a saját kérdéseimet is, parancsoljanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el szeretném mondani, ahogy a bizottsági anyag az MFF-ről mondja, még eh, a gondolkodási szakaszban vagyunk, előkészítjük a eh, bevételek, kiadások oldalát az MFF-nek. Hát ön két eh, konkrét pontra tért ki, mind a kettő igen bonyolult, tehát általános gondolatokat mondanék. A négyes a lehetőség megvizsgálat, ez egy nagyon bonyolult kérdés. E, itt a szénadóval próbáljuk meg ezt összehozni, tehát két helyzetről van szó, szóval a jelenlegi ETS-en belül a kiigazítás és egy e, teljesen más típusú rendszer, amely a e, széndiokszid láblenyomathoz kapcsolódik. és a fogyasztók, hogyha például a feldolgozóiparban szabad kreditet kapnak, ez a termelésnek a szabályozása, és itt az import termékeknél próbáljuk meg egyensúlyba hozni ezt az adott. Például a, az áfánál az importokra is kivetjük ezt, másrészt belső termékekre is ami eh, az ETS-nél eh, igaz, hogy nem világos, hogy mi minősül eh, belső adónak, és mit lehet kivetni az importok, importra. A WTO szabályozásaira visszatér, mindannyian egyetértünk abban, hogy különbséget lehet tenni a között, hogy egy terméket hogyan állítanak elő az EU-n belül vagy kívül, erre a jogalkotáson is különböző példák vannak, például a megújuló forrásokra van egy irányelv, és itt a fenntarthatósági kritériumoknál különbséget teszünk, illetve a termékek láblenyomatát, szénláblenyomatát próbáljuk megkövetni a termelési láncon keresztül az EON belül és kívül. A különböző energiaforrások különböző kihívást jelenthetnek és a termékek széndiokszid láblenyomatánál is. Azt gondolom, hogy ez egy első különbségtétel, amit meg lehet tenni, ami a tdi illeti. Itt nincsenek statisztikai adatok, csak emlékeztetnék arra, hogy a saját forrásokra vonatkozó határozat azt mondja, hogy a bevételeknél saját minden saját forrás lesz. Tehát nem szednek ki a, a TDI-t, hanem a, a, a szívvidék esetében, a vécáratarok esetében ez ugyanígy van. Az a benyomásom, hogy a TDI-ok az EU importnak csak 1 vagy 2 százalékat érinti, a bevétel, ami a TDI magból származik, 1 vagy 2 százalékos, de ez minden esetre nagyon csekély része a, a, a vám bevételeknek. 15-20 százalékról van szó, a teljes EU-s források 15-20 százaléknek, és a GNI input itt sokkal nagyobb részt képez. Köszönöm. Köszönöm szépen. A trialógus zajlik a TDI-ok -ok modernizációjáról, tehát növelhetjük a vámokat, azért, hogy a saját forrásaink jobban nézzenek ki. Joachim, kereskedem védőeszközök nem hoznak bevételt, hiszen ha ez így lenne, akkor nem jönnének áruk sem. Ami a menetrendet illeti, Májusra várhatjuk az új e, MFF-re vonatkozó javaslatot, illetve a e, saját forrásokra vonatkozó javaslatot? Igen, bizottsági munkaprogramot e, nem nem nemrég adták ki, tehát valószínű május lesz a tavaszból. Köszönöm, Gunelibe. Köszönöm szépen a jelentés tevő nevében elmondanám azt, hogy itt van egy technikai jellegű kérdés is. A bizottság hogyan készíti a saját javaslatát a saját forrásokra. De számunkra politikai szempontból sokkal fontosabb a pszichológiai kérdés, hogy az Európai Unióról feltételezik-e azt, hogy egy megfelelő adókból a saját forrásrészt hoz létre. Tehát nem a, a Pandora, nem Pandora szerencéjét e, nyitjuk-e meg ezzel. És én azt javaslom, hogy a bizottság próbálja meg a kommunikációs stratégiáját már e, ideje korán e, pontosítani, azért, hogy ezt megfelelően tovább lehessen adni. Köszönöm, igen, azt gondolom, hogy a saját források politikai megvalósítása központi kérdés lesz a tagországokban, hogyha ezt egyáltalán meg lehet -e ragadni, és hogyha a határvédelemtől, katasztrófavédelemtől plusz feladatokat kapnak, akkor egyértelműsíteni kell az, hogy ezt nagyon fontos saját forrásokkal ellátni, és fontos ezt így is kommunikálni. Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje eh, november 27-e, 18 óra. És akkor szavazhatunk a jelentésről, illetve a jelentésről januárban szavazunk majd vagy 22 en vagy 23-án. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan haladtunk. És nem tudok most napi rendi pontot előbbre hozni. A monitoring jelentéssel foglalkozhatnánk esetleg. Nem tudom, hogy a jelentéstevők közül, közül itt van-e valaki a követést végző csoportok tevékenységei témájában? Das heißt, dass wir jetzt 20 Minuten unterbrechen. Ez azt jelenti, hogy 20 perccel felfüggesztem az ülést.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

So, dear colleagues, please take your seat. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Okay, so before... Akkor mielőtt még megkezdenénk a munkát, szeretnék egy bejelentést tenni Sorin Moiser a szociáldemokrata frakcióból kilépett, és most független képviselőként folytatja a tevékenységét. Úgyhogy most csak kilenc tag van itt a szakbizottsági frakciótagok között. Kezdjük meg a szavazást, de még az előtt egy tesztet fogunk végrehajtani. Úgyhogy kérem, hogy mindenki a kártyáját próbálja ki. Kezdjük akkor a tesztszavazást. és akkor le is zárom. Rendben. Akkor kezdjük meg a szavazást. 12-es napi rendi pont. Digitális kereskedelmi stratégia, ez Sáke képviselőnek az anyaga, és még mielőtt megkezdenénk a szavazást, szeretném bejelönteni, hogy kine asszony 22 módosítást közösen jegyez. Ezek nem feltétlenül szerepelnek, illetve hogy a módosítási listán szerepel, de a working dokumentben nem. Tehát nagyon sok módosítást ilyen közös formában nyújtottak be a képviselők. Ennyit szerettem volna elmondani, és akkor 66-os módosítás mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 70-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 74-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 80-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 83 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. egy hozzáadás a 97-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, egy másik hozzáadás a 96-os módosítás mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, 96-os mellette. Illetve megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 102 mellette elleme tartózkodók elutasítva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. A 106-os következik, ez egy hozzáadás mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizennégyes kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 126 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 130-as mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük a 130-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. és ezzel nagyon sok okafogyott módosítás következik. Száz 135-ös és 136-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 137-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 140 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 138 mellette Százharmincnyolc mellette ellene tartózkodók elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 142 két részben, első rész mellette. Ezek kompatibilisek, úgyhogy következik újra a 141-es mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. És most jön a 142 első rész mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. A 142-es első része következik tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Meg elfogadva a második rész mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 143 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 148 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 149 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 152 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük le, 152-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 155 mellette mellette ellene tartózkodók elutasítva. 156 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 158 mellette, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, és most egy szóbeli módosítás következik a néppárt részéről, a parlamenti ajánlásoknak megfelelően, mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kérem, tegyék fel a kezüket. 159 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 161 mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. Akkor még egyszer leellenőrizzük a 159-est elektronikusan. 159, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kérem, tegyék fel a kezüket, mert különben nem látom a helyzetet. Csak a nemleges szavazatokat láttam. 160 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 162 mellette ellene tehát még egyszer 162 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 163 mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 166 mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 176-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. Száz mellette ellene tartózkodók elutasítva. 180 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 181 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 182 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 184 mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. 185 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 186 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, egyes módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 5 és 6 együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 7 mellette akkor most a 11-es jön, mert a többi az okafogyottá vált. 11 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 6-os kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók, ezt le, azt hiszem, hogy leszavaztuk, de azért ellenőrizzük le. 7-es, 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 37 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 38 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 39 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 40 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, 41 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 45 mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük a 45-öst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 46-os leellenőrizzük. A 47 es leellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 51 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 52 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 54 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, szóbeli módosítás az SND részéről mellette ellene tartózkodások még egyszer. Tehát a szóbeli módosítás a nyolcas kompromisszumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. 61 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 62 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 63 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva zöldek szóbeli módosítása, mellette, ellene, tartózkodók, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Illetve nem, elfogadva. Javítja magát az elnök. Jönnek a szakbizottsági vélemények. Az első az az itrés vélemény. Itt van egy szóbeli módosításunk, illetve egy módosításunk. Itre négyes mellette ellene még egyszer, kedves kollégák, itre négyes mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. Itre öt mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Itre nyolc mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva, de leellenőrizzük. Itre nyolcas következik. 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Itre 13 okafogyott, Itre 14 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Itre 16 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Itre 19 ez egy hozzáadás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezzel következnek az imkós véleményre vonatkozó módosítások. Imkó 1 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Imko 5 első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Imkó 6 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Imkó 10 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Imkó 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most következik a Libe. Libe 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Libe 2 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Libe 3 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Libe 6 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Libe 8 mellette, még egyszer Libe 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Libe 13 mellette, ellene tartózkodók leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. Libe 15, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. És most az egész jelentés. Megnyitom a szavazást. Okay. Um, And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Nagyon nagy többséggel, és gratulálunk a jelentéstevőnek. So, now we are... Most tovább lépünk. Méghozzá a következő nagy anyagra, a kettős felhasználású termékek a téma, egy átdolgozás. Százötös mellette ellene el, elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás már egy sákétől támogatja. Ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elutasítva. 123-as, 124-es együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125-126 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük akkor. 125-126. Megnyitom. Lezárom elutasítva. 8A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Százötvenkettes módosító, szóbeli az eredetit váltjuk fel. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155-ös, 156-os megegyeznek mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, jó? 162-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 174 és mellette ellene tartózkodás elutasítva. Három módosító, amely megegyezik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 180-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 193-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 194-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as, mert kompromisszum természetesen mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító Fjellner kollégától mellette ellene tartózkodás elutasítva. 208 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 208. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 209 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 210-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 210. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 212 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2014-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 216-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 216-os megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 217-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 218-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. 218-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Tehát a 19-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Két részben, aztán a 221-es első rész, mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Második rész, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Kicsit átláthatatlan számomra. 221-es második része, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 223-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 225-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 226-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 231-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 233-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 243-as, AFET 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 247-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 248-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 249 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 249-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 253-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 253-as szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 254-255-öst is elintéztük ezzel. 256-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 257-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 258-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 259-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 260-as mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadva, de megnyitom a szavazást, mert ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. 262-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítva, de ellenőrizzük. 262-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 263-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es Ellenőrizzük a 263-ast. 263-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Jó, jó a szemmértéke, valóban. 39-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 39-es, megnyitom. lezárom. Elfogadva. 266-os mellette ellene tartózkodás. 266 the vote. os Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 274-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 291-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 292-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FET 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 310-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 314-es mellette ellene tartózkodása elutasítva, 315-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FET 33-as módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva. 318 pillanat kimaradt egy. 3.17-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 318, a FED 34-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 319, 35-ös AFET, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 320-as mellette ellene tartózkodás. Mi van a szocialistákkal és a demokratákkal mellette? Ellenőrizzük. 320-as. Megnyitom, lezárom. Elfogadva. 321-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as kompromisszum, nem elnézést, 20A kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 323-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 324-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egy lehetséges kiegészítés a 326-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 328-329-es együtt mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 330, 331, AFET. Nem, az nem. 330-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 331 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Afet 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 335-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 340-es, 341-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 343-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 348-as mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva, de ellenőrizzük. 348-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 59-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es módosító támogatja, Ellenszavazat. Tartózkodás. Még egyszer kérem. 69-es módosító. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas módosító mellette. Nem, az okafogyottá vált. Nem az... El. Értem. Hármas mód, nem az AFET, hanem az előadói. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadott. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetvenhatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79-es 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Három A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. It was adopted already. It was adopted already. You're sure? Okay. Good. Then we switch to amendment 6. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette. 84. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 389-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, két azonos mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 92-es és az a 9-es mellette, illetve megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Adopted. Elfogadva. 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. In favor. 30-as mellette. Ah, yeah. No, it's recycled 30 and amendment. 30-as uh, preambulum bekezdés és a 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. A 103-asról megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva. Ez lett volna az első rész. És most áttérünk a második részre. And it's amendment 349. 103-as mellette, illetve 349 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni akarják? Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. In favor. 350-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 351 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 352 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 353 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, de ellenőrizzük. 353 asra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 354 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 355 mellette, ellene, tartózkodás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 Elfogadtuk a 355-öset, ezért a fogyottá válik három módosító. A 367-es a következő, 367-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 371 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 374-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 7 374-es, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 375-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 376-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 377 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 380-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 381 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 381-esről megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadva. 383 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 384 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 386 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 387 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 387-esről megnyitom a szavazást. And the vote is hmm, yeah, closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva 388 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 389 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 390 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 392 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 393 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 394 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 395 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 396 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 396 mellette, 398 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 400-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 402 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 505-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 404 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 406 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 407 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 408 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. They are uh, four, four or oh nine. In favor? 409-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 56-os mellette, illetve okafogyottá vált. 410-es mellette ellene tartózkodás. A szociáldemokraták nem reagálnak? 410-es, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 57-es mellette. Okafogyottá válik. 411. 411-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő okafogyottá válik. 415-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 418-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 419-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 419-esről. Lezárom a szavazást, elfogadva, 422-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 424 mellette ellene tartózkodás elfogadva, most pedig szavazunk a a jelentéstervezetről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadva gratulálunk Buchner kollégának, illetve a tárgyaló csapatnak. Then I will give the floor to the rapporteur. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Nézést. Szeretnék szavazni a mandátumról a a tárgyalásokon. Hát az a kérés, hogy induljon el a, a trialógus a tanácssal, ezt ki támogatja. Elektronikusan kell, hogy szavazzunk, megnyitom a szavazást. And, and the vote is closed. Lezárom a szavazást. And is rejected. Elutasítva. Ez azt jelenti, hogy először plenárisra megyünk, és azt gondolom, hogy a vita után a módosítókról meg lesz majd a mandátum ahhoz, hogy elinduljon a trialógus a tanácssal. Rendben. Then we switch to point 40. A 14-es napi rendi pont a következő, az éves jelentés a versenypolitikáról. Kedves alelnök asszony, Szajfi asszony jelentése a versenypolitikáról. Seven. Az egyes módosítás a hetes számú, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette 21-es, bocsánat. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 22-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodók leellenőrizzük a 26-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Megnyitom az egész anyagról a szavazást. Lezárom a szavazást és nagyon nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok! Utolsó szavazás a mai napra. Egy szóbeli kérdésről fogunk szavazni, a bizottsághoz szól ez. Ez Szevasztopol és a Krimfélsziget témájában van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm ezt a szép hosszú szavazást. És hogyha most valaki ki akar menni, akkor azt kérem szép csendben tegye. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann machen wir weiter. Punkt 16. Folytatjuk a munkát a 16-os ponttal a monitoring csoportok tevékenységére foglalkozó jelentés. Ez persze fontos tevékenysége, pillére a tevékenységnek volt egy monitoring csoportunk október 12-én az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatokról, az igazgatóval, illetőleg a TTIP korábbi, tárgy, korábbi tárgyalásvezetőjével, Koceróral tárgyaltunk, illetve John Clark is ott volt az Agri főigazgatóságtól, mert hát vannak konfliktusaink, hús, olíva, hormonkezelt húsról beszélünk természetesen, vagy agrárterületen főleg amelyek a WTO-nál, a miniszteri konferencián is majd szerephez jutnak. És ilyen értelemben volt egy eszmecserénk. Végül is nem egészen világos egyelőre, hogy az Egyesült Államok milyen irányba kíván elmozdulni. Ez azt is jelenti egyben, hogy milyen eredményekkel járnak a vizsgálatok a régi törvény alapján, miszerint a nemzetbiztonságra gyakorolt hatás a 232-es cikk eh, amit azt szerinti vizsgálat, amit itt újra Trump úr aktivált, az acélipar helyzetére gondoljunk, csak hogy ez egy érzékeny terület. Most az az információnk, hogy talán január-februárban születik majd egy eredmény a vizsgálatból, és persze intenzíven tárgyaltunk az Egyesült Államok hozzáállásáról, a miniszteri konferencia előtt, a Buenos Airesben lesz a miniszteri konferencia majd, ennek előkészítéseként. Összességében tehát arról van szó, hogy el kell követnünk mindent, hogy a WTO fejlődésének visszaszorítását megakadályozzuk, mindenek előtt, ami a fellebbviteli eljárást illeti bírák esetében a fellebbviteli testületni, eh, eh, a blokádot meg kell szüntetni. Monitoring csoport élete, tehát élénk, és hát összességében eh, az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyban egy élénk időszakot élünk Hát Aztán 17-én, október 17-én egy monitoring csoportunk volt a Japánnal, a tárgyalás vezetővel, Mauro Pityóval, aki konkrét státuszról számolt be. Minden úgy tűnik, hogy a megállapodás közvetlenül a e, véglegesítés előtt áll, a biztos is beszélt erről tegnap a pontokról, aztán 18-án volt egy monitoring csoport, egy nyomon követést végző csoport Dél-Ázsia ügyében mindenek előtt Pakisztánnal foglalkoztunk a GSP Plus keretei között. Kárim úr jött el, és ő majd részletesen beszámol. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Igen, a monitorozó csoport találkozott a pakisztáni féllel november 23-án itt a parlamentben, Brüsszelben. találkoztunk a kereskedelmi és textilügyi miniszterrel, Oszap Alival is, és a kereskedelmi minisztérium, az Európai Uniós misszióvezető és mások is itt jártak, még a pakisztáni parlamentből is voltak képviselők. A brüsszeli találkozó azelőtt került sor, hogy a GSP Plus implementációs jelentését a bizottság nem sokára elkészíti ezt. Egyébként itt a szakbizottságban is be fogják mutatni számunkra 2018 elején. És akkor természetesen majd felül lehet vizsgálni. Ami Pakisztánt illeti, jelenleg az import termékek nagyjából 70%-át az Európai Unióba importálják, exportálják, vagy hát mi importáljuk, és mi nagyon örülünk annak, hogy sikerült előrelépésekről beszámolnunk nagyon sok területen, Ugyanakkor hatalmas kihívások is maradnak még, főként a gyermekjogok, kínzás, a rendőri visszaélések és a halálbüntetés kérdésében, illetve a korrupció, a vesztegetési ügyek és a szólásszabadság kérdéseiben. Az a miniszter, aki Pakisztánból itt járt, kimondta, hogy a GSP Plus nem csak a kereskedelemről szól, hanem általában a prosperitásról, amely a, a pakisztáni nép számára oly fontos. És 2023-ig kell ezt kontextusba helyeznünk, vagyis az ambícióinkat nem szabad, hogy korlátozzuk. Az emberi és a szociális jogok kéz a kézben haladnak, vagy egymás mellett haladnak, és hát több területen kell egyszerre is haladni. Fontos a pakisztáni föderális szervezet figyelme kísérése, provinciális szintű intézkedéseket mi nem javasoltunk a pakisztáni félnek, de az egész rendszer az ugye, provinciális szinten valósul most is éppen meg. Nagyon fontos az, hogy jobb nyomonkövetés valósuljon meg a nemzetközi szerződések betartatása területén, az export kitettség nagyon magas szintű, túl magas szintű, főként a textil és a ruhaipari termékek piacáról másfelé is át kellene lépniük, és javítani kellene a business-to-business linkeket. A mi részünkről fontosnak gondoljuk, hogy a megerősített együttműködés a GSP Plus keretein belül rendkívül fontos, és nemzetközi szervezetek képviselőit szeretnénk kiküldetésben látni Pakisztánba. Egyébként a pakisztáni fél megerősítette, hogy ezt jó szemmel nézi. Ezek mind lehetőségek arra vonatkozólag, hogy a következő év elejére amikor majd a releváns jelentés megérkezik, készen álljunk. Még egy utolsó megjegyzésem lenne Sri Lanka kapcsán. Biztos, hogy ez nem lesz túl hosszú megjegyzés. Én eh, egyre inkább aggodalmaimnak adok hangot. Sri Lanka a GSP rendszeren belül a miniszterelnöki hivatalból kaptunk megerősítést arra nézve, hogy a jövőben megoldják a problémákat. A, miniszter, a külügyminiszterrel is találkoztam itt Brüsszelben, és azért alapvetően az eredeti kötelezettségvállalásokhoz képest szerintem kemény visszalépések történtek. Ezután pedig a miniszterelnöki hivatalból is kaptam még megerősítést arra vonatkozólag, hogy rajta vannak ezen az ügyön, de a sri lankai EU nagykövet nem olyan régen arról tájékoztatott, hogy sajnos nem valósulnak meg azok a kötelezettségvállalások, amelyeket vállalt a sri lankai fél. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos és sürgős ügy, amire oda kell figyelnünk, és már a korai problémáknál is ezt jeleznünk kell. Köszönöm szépen, Karin úr, és köszönöm az információkat Sri Lankával kapcsolatban, amik külön érdekesek számunkra. A delegációnk a helyzetről jól tájékozódik a helyszínen. A Mercosurral foglalkozott egy további nyomonkísérő csoport október 19-én erről beszéltünk a szakbizottságban, november 7-en az ázsiai országokkal foglalkozó csoport és David Martin fog erről beszámolni. Thank you, Chair. Yeah, we had a... Köszönöm, elnök úr. Én azt gondolom, hogy most inkább Indonéziáról fogunk beszélni, ahol nagyon jó eszmecserére került sor, de ugyanakkor sajnos nem jól haladnak a tárgyalások. Úgy tűnik ugyanis, hogy az indonézok jó néhány területen inkább visszalépnek. A fitoszanitáris ügyekben nem igazán léptek előre, és azt hiszem, hogy itt a közbeszerzési pályázatok területén sem elég gyors a megvalósítás, és a befektetői bírósági rendszer kialakításával kapcsolatban még el se indult a munka. De azért vannak pozitívumok is. Az IPR-ra gondolok például, amelyben nagyon nyitottak, szerencsére, és azt is jó elmondani, hogy lehet, hogy most nem ezekre a kérdésekre figyelnek oda elsősorban, és végül is pedig, hát nagyon optimista megoldás az ő részükről az, hogy hogyan haladnak majd a megvalósítással. Köszönöm, David. Volt egy monitorozási csoport a Brexit-tel kapcsolatban is. Szerettem volna ezt a témát is a kvóták, illetve a VTO tárgyalások kapcsán megemlíteni, de erre most sajnos nem tudunk sort keríteni, mert a bizottság elutasította a meghívásunkat. Nagyon sokat beszéltünk egyébként erről, de hát végül is majd úgy is lesz nem sokára itt a bizottságon belül erről egy vitánk. És ezzel a 16-os és 17-es napi rendi pontok következnek. Európai Parlamenti Bizottság helyzete. Davidnek adom meg a szót, hogy számoljon be a történtekről. Nagyon röviden próbálom megtenni ezt. Nos, hát szerettem volna arra emlékeztetni a kollégákat, hogy tulajdonképpen az egész csak azért létezik, mert mi ezt szerettük volna életre hívni. Tehát az IPA-val kapcsolatban egy implementációs parlamenti monitorozást kívántunk megvalósítani. Ez volt a célunk, és azt gondolom, hogy azért ez nem volt túl jó, nem kecsegtetett túl jó eredményekkel. Négy éve egyébként nem került sor találkozóra, de azért vannak jó hírek is. Arra gondolok, hogy azért a vita az eléggé kemény volt, és elhangzott az is, hogy nem kell azt gondolni, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Unió megfelelőképpen segítette volna az IPA-hoz való hozzáigazodást. A magunk részéről megpróbáltuk az összes számukra rendelkezésre álló alap helyzetét tisztázni. Nem is igazából értettük azt, hogy miért akarnak újabb és újabb támogatásokat, hiszen ott volt a kutatási büdzsé, az Aid for Trade, szóval nagyon sok pénzt és különböző alapokat akartó, vagy ezekhez hozzájutnak, hát jó lenne, hogyha ezeket megfelelőképpen tudnák kihasználni, mielőtt újabb pénzeket kérnek. És igaziból a probléma az az, hogy a korábbi találkozó során ugyan itt tartottunk, egy belső kérdés ami a francia ö, tengeren túli területekre vonatkozik, ezzel érvelnek a karibi országok, hogy a francia tengeren túli területek olyan előnyöket élveznek, amelyeket ők nem. Nos, hát nincsen talán meg a megfelelő politikai akarat ehhez, és attól függően, hogy milyen országról is van szó, azért mi az ütemterven belül haladtunk, az administratív kapacitásokat hozzáigazítottuk a helyzethez és a változó környezethez, de hát az is igaz persze, hogy a karibi országok ugye saját követelményeiknek is meg kell feleljenek. Az IPA-nak új lendületet kell adni, reméljük, hogy a GI-ok, -ok, tehát a földrajzi eredet megjelölés, a kölcsönös elismerés megállapodásokra vonatkozólag mi hamarabb lesz megállapodás. A Karib-tenger térségének tekintetében a földrajzi eredet megjelölés az egyik legnagyobb kihívás. És hát ugye a karibiek most megpróbálnak ilyen nis termékeket védeni, a teára gondolok, vagy más hasonló termékekre. Aztán a borok eredet megjelölésének az elnevezések kérdésének tisztázása a másik fontos téma. A Trinidádi kókusz dió szintén ilyen eredetmegjelölést kíván élvezni, de önmagában ez vagy 8 10-szer többe kerül, mint egy más típusú kókuszdió. Általános értelemben még azt is el szeretném mondani, hogy az IPA tekintetében nem volt elég előrelépés, de hát mind a két oldal szeretne tenni ezért. Igen, hosszú időről van szó. Jó, jó eredmény még nem született, de dolgozunk rajta. Van-e megjegyzés, hozzáfűzni való? Ilyen nincs. Köszönöm szépen Davidnek. Ezek után rövid szünetre van szükség. Bízom abban, hogy két perc múlva megérkezik Moszkoviki biztos úr, és utána megbeszéljük a külkapcsolatok gazdasági dimenzióját. Köszönöm. Két perc szünet.

Okay, dear colleagues, let's... Kezdjük meg a 18. napi rendi pont megtárgyalását. Örömömre szolgál, hogy Moszkoviki biztos úr eljött ma ide. Most lehetőséget kapunk arra, hogy a gazdasági külkapcsolatokról beszéljünk illetve halljunk tőle. A kereskedelmi, a kulturális javakkal folytatott kereskedelem egy külön téma, és hát a vámok és egyéb témák, amik érintik ezeket a külkapcsolatokat, a makrofinanciális segítségnyújtás témája is szóba kerül a partnerségen belül, vagyis eh, nagyon sok eh, fel, közös feladatunk van, ezért örülök, hogy önnek is megadhatom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnökök, tisztelt képviselők. Nagyon örülök annak, hogy ebben a szakbizottságban itt lehetek ma délelőtt, egy első találkozóra került sor, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak a találkozóra. Gazdasági pénzügyekért, adó és vámügyekért vagyok felelős, a nemzetközi kereskedelem az európai növekedésnek kulcsfontosságú eleme, és mint gazdasági ügyekért felelés, felelős biztos, érdekel a vámügy, hiszen itt olyan árukról van szó, amelyek a külső határokon is áthaladnak, és nagyon fontos a biztonság és a kereskedelem eh, eh, dimenziójának összekapcsolódása. Eh, a pénzügyekért is felelős vagyok, hiszen ennek hatása van a kereskedelmi partnerekre, és nemrég jöttem egy eh, olyan találkozóról, amikor egy európai eh, fekete listát próbáltunk összeállítani az adó paradicsomokról, és az ECOFIN eh, december 5-én fogadja el majd. És fontos, hogy ennek eltántorító jellege legyen. Ami a makrogazdasági kérdéseket illeti, a, az a őszi előrejelzésekből kiderült, hogy a, a 7 év alatt gyorsan a, növekedett a nemzetközi kereskedelem, különösen a feltörő piacokon, a növekedés Kínában szintén növekedett, az és Oroszországban és Brazíliában és a BRIC országaiban, tehát itt a helyzet jobb, mint korábban. A világszintű növekedés és 2018-19-ben 4 ot fog elérni, tehát az európai növekedés, ami szintén 2,3 százalék, és a munkahely teremtés is eh, elindult. Európában ez a növekedés fontos, hogy eh, támaszkodhasson egy eh, nemzetközi növekedés is. 2019-ig folytatódik majd a feltörő piacok kereskedelmének növekedése. és az előrejelzések, ezek a szemadatok túlszárnyalták. Hát ezek a jelenlegi kezdeményezéseink. Az Önök szakbizottsága a nemzetközi eh, együttműködéssel is foglalkozik a VAM területen. 2016-ban több mint 300 millió vámáró nyilatkozatot eh, kellett kitölteni. Az Európai Unió nem tudja a külső határok biztonságát egyedül garantálni, és az exportunk, importok eh, világszintű láncba kapcsolódnak vele, amelyek sokkal bonyolultabbak. Nagyon fontos a nemzetközi eh, partnerekkel együttműködni, a csalást megakadályozni, illetve amennyire lehet az ellenőrzéseket eh, elvégezni. A bizottság csekvési tervet készített a 2014-es évre, a legfőbb kereskedelmi partnereinkkel, és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtást kezdeményezett a közönös, kölcsönös elismerés jegyében összesegi szereplőként, és ez a, az együttműködés fontos, hogy egy multilaterális keretre támaszkodjon, és a Vámügyi Világszervezet is ebbe bekapcsolódott. Tehát a vámügyek kérdése egy inkább stratégiai jelengőségűvé válik, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy megvédjen a nemzetközi terrorizmus ellen azzal, hogy a finanszírozási csatornákat megszakítja. Ezek a bűnszervezetek, az iszlám állam, a Daesh, úgy finanszírozzák magukat, hogy az európai piacon e, értékesítenek e, régészeti kincseket e, illegális módon. Éppen ezért az elmúlt év júliusában a bizottság rendeletet tervezetet fog, fog, fogadott el a régészeti cikkekre, és megpróbálják a az Európai Unió példát lezárni, hogy ezek a kincsek bekerüljenek az európai piacra. Itt import engedélyre van szükség, itt régi könyvekről, régészeti kincsekről van szó, és az importőröknek be kell tudni bizonyítani azt, hogy legális módon történt az export, a visszakövethetőség is nagyon fontos, és szeretnénk itt is a, a piacot nyomon kísérni. Ezt a javaslatot kiegészítjük a vásárlók figyelmének felkentésével, és az UNESCO-val is partnerségben dolgunk. Ez a javaslat részét képezi egy bizottsági globális tervnek, ami a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet illeti. Két példát ragadnék ki. Létrehoztuk az Európai Unió határán ki és belépő készpénzek ellenőrzését, illetve a készpénz definíciója megújítása történt. A bűnszervezetek nagyon találékonyak, és van egy további javaslat a pénzügyi területen, amely hamarosan eh, megérkezik. Az áfacsalásokat próbáljuk megakadályozni, amelyel eh, szintén finanszírozzák magukat a bűnügyi szervezetek. Az Európai Unió 550 milliárd eurót tesz ki eh, az áfa, és fontosnak tartjuk azt, hogy a határokon átnyúló tevékenységet ugyanúgy kezeljük, mint a, az országokon belülieket. Még egy rövid megjegyzésem, ami a külső dimenziót illeti, a nemzet, a multicégek, mm, illetve a cinikusok megpróbálják elkerülni az adót. A bizottság a nemzetközi partnerekkel, az OECD-vel, az IVF-vel, annak érdekében, hogy az adó csalókat megtaláljuk. Fontos, hogy őket felelősségre vonjuk ez az átláthatóság érdekében történik, és én eltökéltem magam amellett, hogy az adóparadicsomok fekete listáját keresztül vigyük, és a gazdaság és pénzügyminiszterek tanácsán ezt december 5-én fogadják majd el a listának az előnye az, hogy meg tudjuk nézni, hogy ezen ki szerepelt. Ami az ávat, áfát illeti, a, a magárepülőkre is vonatkozik, és azt ennek a hónapnak a végén új intézkedésekre teszek majd javaslatot a legsúlyosabb álvacsalások kapcsán, a makro mm, pénzügyi segítségnyújtásról is szeretnék néhány szót szólni, hiszen ennek az eszköznek az elmúlt években egyre nagyobb eh, jelentősége lett a makrogazdasági feltételek mellett. Önök eh, ismerik ezt az első célja, a makrogazdasági stabilitás eh, és pénzügyi stabilitás helyreállítása, illetve a szociális gazdasági reformok előmozdítása itt egy sürgősségi eszközről van szó, éppen ezért nagyon fontos, hogy a társ jogalkotók ezt még marabb elfogadják a makropénzügyi támogatás nyújtás mellett. Találkozom az ukrán pénzügyminiszterrel, néhány hete Washingtonban találkoztam vele, és az Európai Parlament, valamint a tanács nagyon gyorsan megállapodott a 15-ben, hogy ezt a segítségnyújtást Ukrajnának is megvalósítják. Ez az általános politikai megállapodásban szintén megjelenik a több éves pénzügyi keretben. Köszönöm szépen az önök támogatását, amely 0,5-2 milliárd eurót szabadított erre fel, illetve számítok támogatásukra, ami a 2020 utáni időszakot illeti. Ezek a makropénzügyi támogatás nyújtások, illetve a dílpartnereinknek nyújtott segítségnyújtás ödenek Moldávia és az Európai Unió között is létrejön egy megállapodás, itt is sürgettük a reformokat. és ez a, meg, ez a megállapodás tükrözi azokat a módosító indítványokat is, amelyet a jogalkotók benyújtottak. Egy új segítségnyújtásra is javaslatot tettem Grúziának, önök erről beszéltek tegnap, és ezért köszönetet szeretnék mondani önöknek is. Vannak kifizetések, amelyek reformokhoz kötöttek, és eh, ezzel eh, egy bizonyos kiegyenlítő funkciót próbált meg betölteni. Az illetékes miniszter től is ezt hallottam vissza, és ugyanolyan feltételek maradnak. Ezt a eh, segítségnyújtást fel kell használjunk ahhoz, hogy változást eredményezünk. viszonyos szomszédos országokban erre szükség van a reformokat pedig be fogjuk uvasalni, és ez nagyon fontos. Az elkövetkezendő hetekben kiderül majd az, hogy Ukrajna a program felmaradó részét meg tudja valósítani a makropénzügyi segítségnyújtás érdekében, és Moldávia esetében is odafigyelünk arra, hogy a megállapodás feltételeit betartsák. Ennyit szerettem volna mondani Bevezető. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ami a gazdaságot és az adózást illeti, itt nagyon sok nemzetközi kérdéssel is foglalkoznom kellett, és a G7-ek, G20-ak körében is a bizottságot képviselem, illetve az adózás területén. Ezek a témák az önök témáihoz is illeszkednek, illetve átfedések vannak el szeretném mondani a szakbizottságoknak, hogy ezt a javaslatot mi hamarabb fogadjuk el. Tudom, hogy intézmény tisztázásra van még szükség. Tagja voltam a parlamentnek, tudom, hogy hogy zajlik a munka, nem lehet mindig gyors megoldást találni, én ezt tudom, de a, a terrorizmus folytatódik sajnos, amíg a megoldás keresésén fáradozunk addig is. Éppen ezért támaszkodom az összes szakbizottságra, az összes frakcióra. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Euh, euh, Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseket. Először Balesz úr a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen néppárti koordinátor nevében szólok hozzá. Állandó előadója vagyok Ukrajnának, és koordinátor kérdését szeretném felvenni a bizot szabadság, a kikötők, a szabad kikötők viszkel kapcsolatos visszaéléseket hogyan kezeli, transzparenciát hogyan igyekeznek biztosítani, ami pedig a Paradise Paper-öket illeti, vagy más kiszivárogtató dokumentumokat. Igaz az, hogy egy fekete listán dolgozik az Európai Bizottság, az adóparadicsomok fekete listáról van szó. Tudna egy konkrét uh, lépésekről beszámolni a következő időszak menetrendjéről szeretnék többet tudni. Vannak-e EU országok, az EU adóparadicsomok is szóba kerülnek, végül pedig a jelenlegi tervek hogy alakulnak a nemzetközi adódisztribúció kapcsán. Most pedig a makrofinanciális támogatás ügyében Ukrajnával kapcsolatban szeretnék felvetni egy kérdést. Elmúlt hónapban a találkozáson az Európai Számvevőszék is beszéltünk, kereskedelmi ügyekről, a makrofinanciális támogatás kapcsán, és a számvevőszék kitagok konkrét kérdéseket is felvetettek itt mindenek előtt a teljes joggal hozták elő a kifizetéseket egyes kérdésekben, de gyengébb a kapcsolat a feltételek és az ösztönzés között. Ami pedig a szakpolitikai intézkedéseket illeti, a további kifizetések feltételeit alaposan meg kell vizsgálni, adott esetben egy hosszabbításra is szükség lehet, vagy elhalasztásra. 2017 ellenére kifizettek pénzeket, bár feltételek nem teljesültek. Ebben az összefüggésben tudná -e többet mondani az egyensúlyról, ami egyik oldalról, hogy a, szere, adjuk a makrofinanciális támogatást, más pedig a feltételek hogyan teljesülnek szocialisták és demokraták Moszka. Köszönöm szépen, és köszönöm azt, hogy eljött hozzánk. Két megjegyzésem lenne, és aztán néhány kérdés. Az első megjegyzés az adóparadicsomokra vonatkozik. Ez számunkra egy fontos kérdés, ugyan nem ebben a szakbizottságban, hanem máshol, de azért a frakcióm számára ez rendkívül fontos témakör, úgyhogy támogatjuk Önt. Ami a makrogazdasági vagy makropénzügyi támogatásokat illeti, ez is nagyon fontos számunkra, és támogatjuk azt, hogy ez egy fontos eszköz legyen. Úgy gondoljuk, hogy fontos a monitorozás és az implementáció fázisait komolyan venni. Azért is mondom ezt, mert ezen keresztül lehet minél hatékonyabbá tenni ezeket az eszközöket. A másik kérdésem viszont arra vonatkozik, egy olyan dossziéra vonatkozik, amelynél a belső problémákat kell először megoldani, és ebben következő javaslatok szerepelnek, amennyiben igaz az, hogy 80 vagy 90 százaléka a javaknak illegális módon kerül kereskedelembe. Nagyon fontos ezeknél a kulturális javaknál a nyomon követhetőség. Ehhez mindenképpen jogi eszközökre van szükség, és az lenne az én kérdésem, hogy a figyelemfelhíváson túl mit lehetne még tenni ennek a problémának a megoldásához, hiszen itt koordinált fellépése van szükség. Második gondolat, hogyan lehetséges az, hogy hatékonyan megvalósítsuk a rendelet betűjét, és hogy az illegális importőrök ne tudják megkerülni a kiskapukat ne találják meg, hogy például arra gondolok, hogy egy kulturális termék akkor nevezhető annak, ha például 250 éves legalább. Hogyan lehet ezt bizonyítani, hogyan lehet ezt nyomon követni, visszakeresni, hogy ne máshogy, más bújtatott formában hozzák be ezeket a javakat az Európai Unióba. Fontos lenne az, hogy ez ténylegesen megvalósuljon. Köszönöm szépen. Hisz... ECR nevében biztos úr. Örülök, hogy meglátogat bennünket a Nemzetközi Kereskedelemmel foglalkozó bizottságban, és világosá tette, hogy a világkereskedelem az összes nemzet számára a gazdagság egy forrása, de hát az elosztás, ami ugye a világkereskedelemben létrejön, az nyilvánvalóan a versenyképesség függvénye is, tehát hogy egy-egy ország mennyire versenyképes, és ebben alapvető fontosságú a valuta árfolyam. Hát a valuta árfolyammal lehet egy ország versenyképességét befolyásolni, vagy javítani, és most nézzük meg az euró, hogyan osza, osztja el a jólétet az Európai Valuta Unión belül. Vegyük a két példát, Németországot és Franciaországot. A külkereskedelemről beszélek. Németország folyófizetési mérlege 2000-ben eh, mi, mínusz 37 milliárd eurót mutatott, amikor bevezették az eurót, tehát 2000-ben az utolsó szám viszont már 260 milliárd eurós pluszt mutat a folyófizetési mérlegben. Franciaországban pont fordított a tendencia. 2000-ben 17 milliárd pluszt hozott ez a mérleg, 2016-ban mínusz 20 milliárd euró volt a folyófizetési mérleg. Németország megnövelte a világkereskedelmen belüli részesedését 8 9 ra Franciaország esetében egy egyharmados csökkenést látunk. Ez persze az ország belső jólétére is hatással van. Számokat mondanék erre is. Németországban a munkanélküliség az elmúlt tíz évben 2007 óta 8,5%-ról 4,1%-ra csökkent. Franciaországban a munkanélküliség 8%-ról 10,1%-ra növekedett ugyanebben az időszakban. Az ifjúsági munkanélküliség az önök hazájában 2007 és 2016 között 19,5%-ról 24,6%-ra növekedett. Az ifjúsági munkanélküliség Németországban 2007 óta 11,8%-ról 7,1%-ra csökkent. Ez azt mutatja, hogy a jólét, ami, ami létrejön, az nem jól osztódik el, hogyha a versenyképesség torzul egyes országok kapcsán, és itt a mi valutauniónkon belül is erre kérem az Európai Bizottságot, hogy ezt nézze meg, az egységes valuta árfolyam okán különböző teljesítőképességek alakulnak ki, és ezek a különböző teljesítőképességek a külkereskedelem alakulásában csapódnak le, illetőleg a belső makroökonomiai értékek, számok is ezt tükrözik vegye a tényeket végre tudomásul a bizottság, és biztos örülnék, ha ezt elmondaná a kollégáinak is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A liberálisok, nem? GUE, Scholz úr. Köszönöm szépen. Örülök, hogy sor kerül erre a vitára, és hát nem túl gyakran vitatkozó, vitatunk ilyen témákat, a Panama dokumentumokat vegyük. Itt vannak egyes bekezdések, amiket jövőben figyelembe kell venni a kereskedelmi megállapodások során pénz. A jövőbeli megállapodások a mostani megállapodásból indulnak ki, de legyen bennük mindig egy kötelező záradék a adókról, mi szerint eleget teszünk az OECD ITS cselekvési tervének, illetve ajánlásainak ezen a területen. Egyébként pedig a befektetések során is a jövőbeli partnerségi kapcsolatok és megállapodások során úgy kell aláírni, hogy egy pozitív lista is szerepeljen. Eh, hogyha ezt figyelembe veszük, és hogyha a tárgyalásokat folytatunk mondjuk Moldovában, vagy Ukrajnával, vagy mindenek előtt, de hát más országokat is említhetnénk természetesen referenciaként ebben az összefüggésben. Ön mit javasolna a, bizot, a, a kereskedelmi bizottságnak, akik ezzel foglalkoznak? A Mercosurral volt egy eszmecserénk tegnap a Mercosur egyezménybe egy ilyen kötelező záradékot nem kívánnak felvenni, nem is tárgyalnak erről a kérdésről, és ezzel eljutunk arra a problémára, hogy eh, a legtöbb szabadkereskedelmi megállapodás, eh, eh, amit már aláírtunk, vagy éppen most nem, tar- nem foglalkozik az adóelkerüléssel és ilyesmivel vagyis amit már megvizsgáltunk, és amit megtudtunk a Panama dokumentumokból a Paradise dokumentumokból, folytathatnánk ezt sokáig, a kérdés az, hogy a tanács, a bizottság a nyilvánosság előtt azt mondja, hogy harcolni kell az adóelkerülés ellen, de hát ebből le kéne vonni a következtetéseket, nem kéne leállítani a tárgyalásokat adott esetben, legalábbis addig, amíg nem tudunk ilyen rendelkezéseket belefoglalni ezekbe a jövőbeli egyezményekbe, vagy akár a meglévő egyezményekbe is bevihetnénk ezt is a Moldovával kötendő tár- eh, tárgyalásoknál is kiderül, és, eh, és eh, az ország elnökéről is tudjuk, hogy mit művel. Ő is azt mondta, hogy milliárdok tűnnek el, és, és nem tudja, hogy hova. És az adófizetők pénzét használják fel kétséges célokra. Ezt talán jobban kéne ellenőrizni. Egy másik megközelítés Egyetlen felvetés még. Ön is úgy gondolja, hogy egy moratórium egy, az ilyen tárgyalások kapcsán bevezetésre kerüljön, hogyha nem vagyunk képesek ezt belefoglalni a szövegbe rendelkezésként, és Malmström asszonyjal hogyan dolgozik együtt. Köszönöm. Heidi Hautala az zöldek nevében. Köszönöm szépen, biztos úr. A kereskedelmi megállapodásokról és ügyekben emlékeztetni szeretnék arra, hogy amikor Stiglitz úr meglátogatta a Panama Vizsgáló Bizottságot, és ő azt mondta, hogy elkerülési és adó csalási klauzulákat kéne belefoglalni ezekbe az egyezményekbe, és Solcs kolléga is erről beszélt. Most ezt kéne végre gyakorolni konkrétan is. Az én kérdésem a vámügyi információkhoz való hozzáférésre vonatkozik ön is említette ezt, hogy ez egy fontos kérdés. Vannak ezek a globális értékteremtési láncok, és a vámadatokhoz való hozzáférés viszont fontos lenne, hogy identifikáljuk, azonosítsuk és visszakövessük a termékeket, amelyek az EU-n kívülről érkeznek, hogyha felmerülnek bizonyos kérdések, mondjuk ilyen etikai vagy fenntarthatósági kérdések. Én tudom, hogy ez nem könnyű feladat, hiszen ez az információ, ha jól értem, a vámügyi ö, terület ugye a tagállami hatáskör, de van-e ilyen elképzelés arra vonatkozóan, hogy mit lehetne itt tenni? Ez a transzparenciának egy nagyon fontos eszköze lehetne, és ön is erről beszélt valójában. A második kérdésem a digitális kereskedelemmel foglalkozik. A sáka jelentést most fogadtuk el, és új aggályok merültek fel az adózással kapcsolatban nem a, csak a, az áfacsalással szembeni fellépés miatt, van-e más kérdések is vannak. Van-e olyas valami, amin önök dolgoznak, amivel ezt kezelni tudnák? Az utolsó kérdésem pedig Ukrajnára vonatkozik. Mi lenne a kulcsfontosságú üzenete Ukrajna felé, amikor a mikrofinanciális támogatásra irányuló kérelmet nézzük? vannak aggályok itt a parlamentben is a feltételek hiányáról, vagy a kondicionalitás végrehajtásának, gyakorlatba tűnő átutatásának hiányosságáról. Köszönöm szépen az EFDD nevében, Dát Morzor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen biztos úrnak, hogy eljött, és részt vesz a mi ülésünkön. Három négy nagyon egyszerű kérdést fogok feltenni. Az egyik azzal foglalkozik, amit bevezetett Helmut Scholz is. Törekszik az Európai Bizottság arra, hogy egy közös adó kulcsot állapítson meg társaságokra nézve vállalatokban az EU-n belül. Ez egy törekvés? Másodszor, hogyha ez a törekvés fennáll, akkor mit gondolnak az időzítésről? hogyan fog ez működni. A további, még ezelőtt törekvése, hogy egy közös eh, jövedelemadót bevezessenek az európai tagállamikben, és hogyha van egy ilyen törekvés, akkor hogyan látják ennek az időzítését, és még eh, gyorsan szeretném elmondani, Sterbati kolléga, tudós kolléga igencsak nagy benyomást keltően ábrázolta a helyzetet a statisztikák figyelembevételével, de el kell, hogy mondjam, az a benyomásom, hogy a bizottságnál dolgozó, az intézményeknél dolgozó emberek, és sajnos egyes kollégák egyszerűen nem foglalkoznak azzal, hogy az euró miatt milyen szegénység alakult ki, milyen munkanélküliség alakult ki, amivel foglalkoznak az az, hogy egyre több integrációt akarnak a projektjeikkel elérni, és az eurót is erre használják. Ez félrevisz engem, ez a, ez a benyomás, amiről itt beszámoltam? Vagy teljesen igaz az, amit én feltételezek? Inma. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztosnak is, hogy itt van, és hogy olyan nagyon jó munkát végez és külön köszönöm az adóparadicsomok elleni harcban betöltött szerepét. Három kérdésről szeretnék én most beszélni. Az egyik a vám kérdésekre vonatkozik. A vámok tételei ugyan össze vannak hangolva, de az ellenőrzések és a szankciórendszer nem. És addig nem beszélhetünk vámunióról. Az a nehézség persze, hogy nincs harmonizált rendszer, és hogy ebben az előre kellene lépnünk. Azért is mondom ezt, mert fontos lenne az európai ipart védez, védeni, az importőrök ellen, akik kihasználják azt, hogy nincsenek szakciók, és az ellenőrzések szintén nem megfelelőképpen mutatkoznak meg. Aztán a az adóparadicsomok elleni harc, és az, hogy mit tehetünk mi itt ebben a szakbizottságban, és mit tudunk tenni a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokon keresztül. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez a fajta együttműködés ténylegesen megvalósuljon? És aztán végül a következő pénzügyi keret és a Brexit hatásaira szerettem volna rákérdezni. Tudom, hogy több költségünk lesz, mert különben nem fogjuk tudni az európai politikákat finanszírozni, tehát ebből a perspektívából a mi frakciónk mindig is azt védte, hogy legyen pénzügyi tranzakciókra kivetett adó. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit lehet tenni ezen a területen, és hogyan lehetne elérni azt, hogy legyenek bevételek, hiszen a bankok semmiféle öm, adót gyakorlatilag nem fizetnek, ezért úgy gondolom, hogy őket kellene megadóztatni. Köszönöm szépen. Schuster úr még érdekesebb lesz, hogyha hogyan tudnak erre röviden válaszolni. Ez egyetlen kérdés. A makrofinanciális támogatás Ukrajna esetében, ha jól tudom, évvégéig a harmadik rátát ki kell fizetni, vagy pedig okafogyottá válik, és nem kaphatják meg. Mi történik, az érdekelne ön, hogyan ítél meg a helyzetet? Lehetőség van a kifizetésre? Egyszerűen azért, mert hát eh, vannak kételjek a feltételek teljesülését illetően az Európai Bizottság itt hogyan fog viselkedni. Előre láthatólag. Köszönöm szépen. Emmanuel parancs. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy itt van Pierre Moszkovici velünk. Azért is mondom ezt, mert nem tetszenek ezek az összehasonlítások, amelyeket az, ÖCR, az ECRS kollégáról hallhattam. Ezek mindig olyan nem megalapozott módon hangzanak el, hogyha Franciaországot és Németországot össze akarjuk hasonlítani, vagy azoknak a gazdasági erejét, azért azt komolyan kellene venni. Három kis kérdésem lenne. Persze az is igaz, hogy az államok politikai rendszere és a kereskedései között van összefüggés. Persze a kereskedelemnek is vannak negatív hatásai. A kollégák is utaltak eh, arra a gondolatra, hogy eh, a fiskális kondicionalitást be lehetne vezetni. A szabadkereskedelmi mm-hmm. megállapodások gyakorlatilag nem foglalkoznak eh, az adózás kérdésével, pedig vannak problémák, hát itt van a Panama akták ügye, amely gyakorlatilag egy közép-amerika-európa közötti megállapodás előtt vagyunk, és hogyha lenne egy ilyen kondicionalitás, akkor lehet, hogy a dolgok másképpen alakulnának. A jövőre nézve. A Brexit második fázisába léphetünk nem sokára, és, rend, és, rend, és most az Egyesült Királyság és annak vezetői mindent megengednek a brit szigeteken, sőt, adóparadicsomokká akarják ezeket átalakítani, hogyha valóban ilyen módon kívánnak eljárni, akkor megint csak azt gondolom, hogy az adóügyi kondicionalitást kellene komolyan venni, amikor a partnerségi viszonyról beszélünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a GAFI az OECD ajánlásait komolyan vegyük, és hogy időről időre ellenőrzéseket végezzünk, mert nem szabad, hogy e, azok jussanak előnyhöz, akik nem veszik figyelembe a fiskális szempontokat. Jordánia és Tunézia ügyében elég bonyolult a helyzet. Az, amit a bizottság kér, az eléggé nehézkesen megvalósítható. de azért ez néha a partnereink számára is nehézségeket jelent, és administratív szempontból nagyon sok lemaradást láthatunk, úgyhogy bennem felmerül ez a kérdés is, hogy az Európai Bizottság kicsit rugalmasabb lehet-e ebben. Merci beaucoup, and Commissioner from my side. Biztos úr, itt nagy különbséget látok a vám hatóságok gyakorlatát tekintve mindenek előtt a kikötőkben vannak ilyen titkos listák, hogyha ezt a terméket forgalmazod, akkor Hamburgba menj, ha ezt a terméket akkor egy másik kikötőbe. Kulturális javak esetében ez is egy probléma, hiszen különböző gyakorlatokat folytatnak a vámhatóságok, milyen elképzeléseket táplál eh, a probléma megoldására? Számos kérdés. Eh. Nagyon sok kérdés eh, hangzott el, és nagyon örülök annak, hogy kötelezettséget vállalnak, és ennyire fontosnak gondolják, legalábbis a legtöbbjük, a nyitott gazdaságot, a kereskedelem témáját, és ugyanakkor az élelmiszerbiztonságot épp úgy, mint a gazdasági tevékenységek serkentését. Az első kérdésem a vám, illetve az első kérdésekre kívánok most reflektálni a vám témák kapcsán. Itt a vám szabad területeket szeretném megemlíteni. És ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy el kell döntenünk azt, hogy milyen fajta tevékenységeket akarunk támogatni, és biztosítanunk kell azt, hogy az összes vám és más jellegű szabálynak megfeleljenek a hatóságaink. Október 20-áig fontos lenne csökkenteni azokat a problémákat, amelyeket tapasztalunk. Emellett Fontos azt is biztosítani, hogy az összes szabálynak megfelelő módon járjanak el a vámhatóságaink, és hogy felléphessenek azokban az esetekben, amikor azt látják, hogy nincs, nem felelnek meg a szabályoknak. Aztán itt a fair adózás kérdése az ugye globális gazdaságban értelmezendő, a piacok összefüggenek, és nem szabad, hogy a tisztességtelen piaci magatartás elterjedjen. Ugye itt van a BEPS kérdése is. Mi egy unió vagyunk, és sokkal integráltabbak vagyunk, mint bármely más terület a világon, vagy térség a világon. Ezért én azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak vezető szerepet kell betöltenie az agresszív adózási gyakorlatok visszaszorítása érdekében. Ezen kívül a nemzetközi standardokat is figyelemmel kell kísérnünk. Számunkra nagyon fontos a fiskális ágenda, és itt három dolgot mondanék el. Az egyik az, hogy decemberig nem fogadunk, tehát nem fogadunk el késést, fontos a hitelesség megtartása, nem gondolom, hogy a hitelesek list, a hiteles lista tekintetében a szankciók nélkül felléphetünk. Tehát ez a harmadik, hogy a szankciók kérdését tényleg komolyan kell venni. Ennyit tehát a listákról, és arról, hogy az hozzám eljutott információk alapján a bizottsági javaslatok, ugye a bizottság az mindig a konkrét javaslatokat kell, hogy nyomon kövesse. Quite well at this stage. And now it will be up to the member states to take their own responsibilities. So I'm um, de ugyanakkor a tagállamoknak is megvan a maga felelőssége, tehát én azért optimista vagyok, és azt gondolom, hogy jó eredményeket érhetünk el, de egyelőre még nem tartunk itt, úgyhogy várjuk ki december 5-ét, és majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk ebből megerősödve kikerülni. Kulturális termékek, valóban itt ez egy nagyon nagy probléma. Azért is, mert olyan országok kulturális örökségéről van szó, amelyek sokszor nem tudják megvédeni saját magukat, és ráadásul még hozzá is járulnak a terrorizmushoz és más bűnözői tevékenységek finanszírozásához. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a július 17-én megjelentetett anyagunknak köszönhetően le tudjuk állítani ezt a gyakorlatot, mert egy import ellenőrzési rendszert vezetünk be. Nem tudok persze minden problémára választ adni, de az biztos, hogy lesznek képzések a folyamatban résztvevő vámtisztek számára, és kampányokat kell végeznünk annak érdekében, hogy az illegális műtárgy csempészetet leállítsuk. Itt ugye modern eszközökkel kell fellépnünk, mert ugye itt nagyon gyakran modern művészeti alkotások esetében nem akarjuk leállítani a kereskedelmet, ezért mondtuk azt, hogy 250 éves javakról legyen szó főképpen, hiszen az UNESCO is erre utalt, és azért is gondoljuk azt, hogy ez így helyes, mert a DAES is ezeket a javakat célozza meg leginkább. Most, hogy mindez hogyan tud a globális trendekbe beilleszkedni, hát nemzetközi szinten is felveszük a harcot a kulturális termékek csempészetével szemben. Az ENSZ biztonsági tanácsa, a világ, az UNESCO és a világ más fórumai, mint a G7-ek is olyan grémiumok, ahol ezt a kérdést felvetettük. Nekünk most az import oldalon kell fellépnünk. És mit lehet tenni? Nos hát, én azt gondolom, hogy itt meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a biztonság és a kereskedelem szempontjai között. fontosak az európai gazdasági szereplők védelme, akik egyébként már így is nagyon sok vámkedvezményt élveznek, és aztán itt vannak a vám nyilatkozatok, amelyeket nagyon gyorsan kellene meg, tehát hogy ennek az adminisztrációját nagyon gyorsan le lehessen bonyolítani, az lenne a cél. Ezek mind hatékony munkák, és az egyszerűsítést főként a bürokratikus oldalon szeretnénk javítani, de főként az implementáció az, amire oda kell figyelnünk. Én nem vagyok kereskedelmi biztos, tehát azért ezt fontos itt tisztázni. Úgyhogy az önök megjegyzései, kérései mm, mindig értő fülekre találnak bennünk, de itt a harmadik országokkal való együttműködés fontosságára hívnám fel a figyelmet. Mi szeretnénk a nemzetközi egyezményeinkbe beépíteni az adózásra vonatkozó záradékokat egyre erősebb formában, és reméljük azt, hogy a tagállamok is majd meg fognak tudni egyezni erről a témáról. Tudjuk azt is, hogy a mi monopóliumunk az, hogy az Európai Uniós kereskedelmi megállapodásokról tárgyaljunk. Egyelőre még nem sikerült megállapodásra jutni, és az EU-s projektek finanszírozásával kapcsolatban különböző intézkedéseket szeretnénk bevezetni. A legfontosabb jelenleg, vagy ebben a fázisban az, hogy a tagállamok megértsék azt, hogy a kereskedelemhez kapcsolódó intézkedések nagyon komoly eszközök lehetnek a kezünkben, olyan országokkal szemben, akik nem tartják be a fair feltételeket, de ugyanakkor hogy ne legyen mindez ellentétes a fejlesztési politikánkkal. Tehát kiegyensúlyozott módon tudjuk ezt megközelíteni. Az Európai Bizottság további átláthatóságot szeretne látni a az Egyesült Államok gyakorlatával szemben is. Fontos lenne látni, hogy melyek azok az európai cégek, amelyek olyan országokból importálnak, ahol emberi jogi visszaélések történnek. A plenáris ülés is itt a parlamentben a globális beszállítói láncokkal kapcsolatban elfogadott már egy állásfoglalást, és ezzel kapcsolatban ugye a tagállamok által beszedett vám bevételek fontosságára hívnám fel a figyelmet. Itt megint csak ugye az adatvédelem és a kereskedelmi titkok, illetve szenzitív információk témáját említeném még, de ugye azért ne felejtsük el, hogy itt közbeszól a nemzeti jog is. A bizottság ezért úgy gondolja, hogy az a legjobb, hogyha ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy ezeket a kérdéseket mi hamarabb igazítsák ki a saját jogalkotásukban, jogrendszerükben. Az online platformok is be kell fizessék az adójukat. Ez világos, az is teljesen világos, hogy egyre inkább digitalizálódik minden, és optimális megoldás lenne az, hogyha globális szinten tudnánk fellépni az OECD által megállapított kereteken belül. Ugyanakkor saját megoldásainkat is támogatnunk kell, és a CCCTB-re is utalnék de itt specifikus javaslatokat kell majd kidolgozni, természetesen az összes opció figyelembevételével, és reméljük, hogy olyan javaslatokat fogunk majd tudni letenni az asztalra, amelyek révén 2018-ban meg tudjuk oldani ezt a problémát, 2017. szeptemberében volt már egy kommunikációnk erre vonatkozólag, ami egyébként szerintem a probléma a felvetés szintjén nagyon jól foglalkozik ezzel a témával. És végül, de nem utolsó sorban, az adózási harmonizáció kérdése. Általában a parlamenti képviselőket ez nagyon érdekli, de hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor több integrációt kell megcéloznunk, hogy ne mondjam, föderalizmus. Tehát itt a játékszabályok változnának, ugyanis az adózásra vonatkozó döntéseket egyhangulag fogadják el a tanácsban, és itt a vétó is problémát jelenthet. Hogyha ambiciózusabbak akarunk lenni, akkor itt a minősített többségi szavazásra kellene átérnünk, tehát itt köszönöm szépen, mi minden bizonyal támogatjuk az ilyen típusú döntéseket. Ez egyébként röviden a válaszom. Tehát végül is azért azt gondolom, hogy egyet tudunk önökkel érteni. Köszönöm ezeket a föderalista javaslatokat, amelyek olyan közel állnak a szívemhez. Most pedig nézzük a szabálysértési eljárásokat, ezeket informálisan az EU-tól érkeznek, de a tagállami vámhatóságok hajtják végre őket, de ettől függetlenül a bizottság úgy gondolja, hogy vannak olyan ügyek, amelyekben az adott tagállamok ellen szabálysértési eljárást kell kezdeményeznünk. Nézzük most az MFA-t. Nézzük először is a számvevőszéki jelentést. Fontos azt látni, hogy a tunéziai és ukrajnai támogatással kapcsolatos számvevőszéki jelentések alapvetően pozitívak. Önök is tudják, hogy ezek a jelentések mindig a bizottság segítségével készülnek el, de itt azért vannak problémák. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna kapcsán nagyon keményen fogalmaztunk, ...2015 decemberéig volt egy első fázis, és a számbevőszéki jelentés megjelenése után került sor a második kifizetésre. Mindenesetre az biztos, hogy a bizottság átlátható módon járt el. A tunéziai jelentésben a szemvevőszék a lassúságra hívja fel a figyelmet, de hát ezért itt a parlament hibájára utalnék, nem a bizottságra. A azt mondja nekünk ebben a jelentésben a számbevőszék, hogy vegyük fel a kapcsolatot a parlamenttel, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat. Természetesen én erre készen állok, és bármikor, tehát várom ezt az együttműködést. Ami Ukrajnát illeti, persze ez sem egy könnyű kérdés. és nagyon kevés időnk marad. Ezekre a kifizetésekre. Azt is elmondtam már, hogy a ma délután a miniszterrel fogok újra találkozni, és természetesen várom az együttműködést a bizottság tagjaival, ennek a szakbizottságnak a tagjaival és más parlamenti képviselőkkel is, de én mindent meg fogok tenni a magam részéről, annak érdekében, hogy ezt az eredményt elérjük, de itt megint csak az egyensúly fontosságára hívnám fel a figyelmet, mert a kondicionalitás nagyon fontos gondolat, és itt a feltételek ösztönzésével kapcsolatban kellene előrelépnünk. Én egyetértek önökkel, valóban a reformokat kell támogatni a partnerországokban, és főleg azért is mondom ezt, mert ez ezeknek az országoknak maguknak a legfontosabb, hiszen nem megbüntetni akarjuk ezeket az országokat, sőt, a gazdasági stabilitás megint csak fontos lehet ebben a körben. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a reformok nagyon sokszor helyi szinten kell, hogy megvalósuljanak, helyi kezdeményezésekre, ezért kérjük mindig ezektől a tagállamoktól, hogy lépjenek. Aztán kereskedelmi kapcsolatok a szomszédságpolitikában ez egy gazdasági stabilizáló hatású eszköz kellene legyen. Tehát ez egy legfontosabb prioritás, és Cecilia Márströmmel is beszéltünk már erről, és azért erre oda kell figyelnünk. Nézzük meg Moldovát. Itt még mindig nagy munka vár ránk, de mégis én azt gondolom, hogy már sikerült előre lépnünk sok fontos reform területén. Például a pénzügyek kezelése területén persze nagyon nehéz a bankrendszer átalakításának folyamatát mm, nyomon követni. A korrupció ellenes kérdésben egy korrupció ellenes stratégiát fogadott el a moldáv kormány. Az IMF, az Európai Unió és más hatóságok tovább fogják erősíteni ezt a folyamatot, és szeretnénk monitorozni is a reformok megvalósítását, tehát itt nagyon oda fogunk figyelni. a moldáv miniszterelnökkel fogok találkozni ma délután, tehát azt hiszem, hogy ez a mai nap, ez tényleg az én napom az MFA szempontjából, és megpróbálok majd ebben is előrelépni. Nézzük a Brexitet. Annak tudják azt, hogy Bárnyi a főtárgyaló, és ő az egyetlen, aki erről beszél, tehát én most nem tudok részleteket megosztani ezzel kapcsolatban. Mi hiszünk abban, hogy először meg kell oldanunk azokat a kérdéseket, amelyek az asztalon vannak, a polgárok jogai, a pénzügyi vitarendezés, illetve e, Írország határai, és utána e, térhetünk át a jövőbeni kapcsolatainkról szóló vitára. És volt három e, alapvető jellegű kérdés is, ezekre néhány másodpercben reagálok. Az FTT kérdése, a bizottság ezt támogatja, viszont ezt nem lehetett keresztül vinni, és jelenleg egy megerősített együttműködésről van szó négy évre. Szeptember 15-én a tagországok az MDT projektek kapcsán a Brexit következményeiről beszéltek, viszont itt nem kell lelassítani a folyamatot az FTT-kkel kapcsolatban tíz tagország megállapodott abban, hogy egy komoly közös FTT mit jelenthet. Az én üzenetem az, hogy neki kell dönteniük, hogyha szeretnek FTT-t, akkor ezt megkaphatják gyorsan. Hát el kell mondaniuk azt, hogy vagy lezárják ezt, vagy nem. Két kérdés hangzott el még a végén. ami az átváltási árfolyamokat illeti. A Morel úrnak mondom, tisztelen tartom a parlamentet, itt nem tudunk egyszerűsíteni arra, hogy az euró átváltási árfolyama akadályozná a kereskedelmet, és a múltban ismertünk már átváltási árfolyamokat, ár illetve megfigyelhettük azt is, hogy a termelés nem csökkent, és az iparunk nem szenved jelenleg az euró felértékelése miatt. A makrogazdasági egyensúlyhelyzet felbomlása Dabrowski biztos bemutatta a riasztási mechanizmust, és volt alkalmam bemutatni azt, hogy még mindig vannak eh, egyensúlybeli hiányok makrogazdasági szinten, annak, akinek költségvetési hiányuk van, vagy a fizetési mérlek hiányuk eh, mutatkozik, de vannak más típusú hiányok is, deficitek, Például olyan országok esetében, <clears throat> akiket nagyon fontos felszólítani arra, hogy a polgárok és az unió érdekeit szolgálják. Én itt nem mutogatok senkire, de Németország és Hollandia tulajdonképpen, akikre gondolok, ezt korrigálni kell. Itt kölcsönös egyensúlyhelyzet felbomlásáról van szó. Természetesen továbbra is rendelkezésükre állok. Egy részletesebb videóhoz köszönöm szépen ezt a meghallgatást, és még egyszer el szeretném mondani, hogy én ezt a nemzetközi agendát nagyon fontosnak tartom. Amikor csak szeretnék visszajövök szívesen eh, a szakbizottságba, és végezetül el szeretném mondani, hogy mit szeretnék. Szeretném, hogyha a kulturális javak ideges kereskedelméről bizottság javaslatot minél hamarabb eh, elfogadnák. Köszönöm szépen, biztos úr. Ez nagyon érdekes eszmecsere volt. Köszönjük szépen, és sok sikert eh, kívánunk a miniszterekkel eh, folytatott tárgyalásokhoz, és kapcsolatban maradunk. Köszönjük szépen, minden jót! So, dear colleagues, we switch now. Kedves kollégák, a 19-es napi rendi pont következik. Van-e felvetés az egyebek alatt? Dark Mosul. Csak egy megfigyelést szeretnék megosztani. Gratulálni szeretnék önnek ahhoz, hogy, hogy elnökölte az utolsó ülésszakaszt. Nagyon sok időt adott nekem és kollégáimnak ahhoz, hogy a kérdésünket feltegyük. Viszont tegnap amikor a, a panelek képviselőihez tettünk fel kérdést, akkor nem volt elég időnk, én egy percet sem kaptam, tehát jobb lett volna, hogyha a kollégáknak egy kicsit több idejük marad, azért, hogy hogyha vendégeinknek is több ideje maradt volna, mm, hiszen nagyon fontos szakértők lehet, hogy ezt a koordinátorok ülésen kell, hogy felvessem, de már most is el szerettem volna elmondani. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Erről beszélni fogunk még, és visszatérünk. A következő ülés november 28-án lesz. Köszönöm szépen, jó hétvégét mindenkinek!